hogy egyértelmű jelzést küldjünk az Európai Parlamentből, az Európai Bizottság felé, hiszen fontosnak tartjuk az energiapolitikát, illetve az ezzel kapcsolatos irányvonalakat. Benson, thank you, colleagues. Köszönjük, Benson úr, köszönöm, kollégák. Biztos úr, ezt a vitát lezártam. Holnap fél egykor lesz a szavazás. Tovább lépünk. Anya Weisgerber jelentésére a mérésügyi irányelvek hatályon kívül helyezésére ről. Első felszólalunk a szerző, Weisgerber asszony. Négy percet kap. Megvárjuk, míg az új biztos helyet foglal. Mrs. Parancsoljon, asszonyom. Elnök úr, biztos úr, Tajani biztos úr, kedves kollégák! Először is a belső piaci bizottságnak és az árnyék jelentéstevőknek, valamint valamennyi kollégának meg szeretném köszönni az együttműködést. Az ő konstruktív hozzájárulásuk nélkül, és persze az Európai Bizottság és a belga elnökség nélkül ezt a dossziét holnap nem szavazhatnánk meg. Amint gondolhatják, én elégedett vagyok ezzel az eredménnyel, hogy mégis tető alá hoztuk a szöveget. Nyolc irányelvet fogunk megszüntetni, amelyek elavultak és átláthatatlanok a kevesebb bürokrácia jelszó jegyében. Ezen irányelvek érdekessége, hogy nagy részt azért váltak időszerűtlenné, mert nemzetközi normák felváltották őket, és a technológia is meghaladta őket a tagállami átültetések is így elavultá váltak, ezért a nemzetközi új normák alapján új európai szabályozásra van szükség. Ha a célt el akarjuk érni, 2012-ig ugye 25%-kal akarjuk csökkenteni a bürokráciát, akkor itt van, tessék, az alkalom. Stoiberrel együtt elmondhatjuk, hogy Európa pápának nem csak a szája vagyunk, hanem a sípja is, vagyis szavainkat tettek, hogy kell, hogy kövessék, de a részletekben búvik meg az ördög, ezt tudjuk. Ez a nyolc irányelv mind a mérésügyel kapcsolatos. A mérő eszközök, az alkoholométer, a vízszennyezés mérő, a légnyomás mérő eszközök illetve a gabona sűrűségét és a hajók tározó helységeit mérő eszközök elavultak, sokkal modernebbek vannak helyettük. Ezek az eszközök, a régiek, már csak ritkán használatosak, és ezért a rájuk vonatkozó szabályok megszüntethetőek. Ettől a belső piac nem sérül, és a fogyasztóvédelem sem. Ugyanakkor a tanács mégis sokáig blokkolta ezt a szöveget, de informális háromoldal egyeztetésben sikerült végül is normális kompromisszumra jutnunk, és ezt most első olvasatban talán mégiscsak elfogadjuk. A megegyezés lényege az, hogy az egyik irányelvet, amely a hajó tárolóhelységek mérésére szolgáló eszközökről szól, ezt megszüntetjük, és a többit is akkor akkor, amint megszületett az MID, vagyis az új típusú mérő eszközökről szóló új irányelv. Az MID-re vonatkozóan 2011 áprilisára ígérte a bizottság annak kihozását, addig a bizottság megvizsgálja, hogy a régi irányelv mely részletei tarthatók meg mégis, és emelhetők át az MID-be ha a tagállamok fogyasztóvédelmi okokból követelik, hogy egyes részeit mentsük meg a régi ö, irányelveknek, mint például a tehergépjárművek gumiainak légnyomásmérő eszközeire vonatkozó, akkor ezeknek helyt lehet adni. De a többségét ezeknek meg kell szüntetni, ez szépen mutatja már, hogy Európa komolyan gondolja a bürokrácia leépítését és a fenntartható gazdasági fejlődés mellett elkötelezett. Büszke vagyok arra, hogy az Európai Parlament is hozzájárult ehhez a folyamathoz azáltal, hogy jobb, ö, karcsúbb jogalkotást javasol a régi elavult helyett. Végül pedig röviden, a megfeleltetőségi úgynevezett correlation táblázatokkal kapcsolatban a tagállamok Na, eddig bizonyítani kellett, hogy az irányelvet hogyan ültették át ilyen táblázatok formájában. Mi azáltal, hogy pontosan megfogalmazást alkalmazunk majd az új jogszabályban, és erről az, az elnökök értekezlete is döntött a parlament részéről, ezek fölöslegesé válnak, ez is egy külön eredmény. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönjük mi is. Tajani úr, öné a szó signor Presidente. Voglio... Nagyon elnök úr. Először is szeretnék gratulálni a jelentéstevő asszonynak, aki igazán elmélyült munkát végzett. Ugyanis tudni kell azt is, hogy ez egy nagyon összetett, bonyolult javaslat, amely hosszú vitát indukált. Veszberger asszonynak a munkája nem volt könnyű, és az, hogy első olvasatban már sikerült megállapodásra ki, azt hiszem, hogy eléggé jelentés hordozó önmagában is. Azt hiszem, hogy a jelentésben egy nagyon jó, kiegyensúlyozott álláspont alakult ki. Ez egy fontos kérdéskör, és nem csak egyszerűen arról van szó, hogy egy better regulation keretében egy intelligens végrehajtható intézkedést hozunk az intézményeinket meg kell, hogy határozza az ilyenfajta fellépés, és az Európai Bizottság teljesen egyetért abban, hogy a közösségi szabályozásnak folyamatosan javulnia kell. Az korábbi irányelv elavultá vált a mérés ügy témájában, és tudni kell azt, hogy azok az irányelvek, amelyek alapjául szolgáltak, szintén elavultá váltak, és hozzá kell járulnunk a kereskedelmek a fellendüléséhez, az új eszközökkel, a különböző eszközöknek a megjelenésével, olyan eszközöknek a megjelenésével, amelyek leválthatják, kiválthatják a korábbiakat ugyan akkor nem szeretnénk újabb akadályokat okozni a kereskedelemben, a nemzetközi kereskedelmen. A korábbi mérésügyi eszközök, tehát szabályozása így módon megszűnik, és más eszközökkel élünk mindenképpen a kereskedelmek a támogatásában a technikai akadályokat kell megszüntetnünk, és éppen ezért van szükség ahhoz, hogy a, az unió szinten, a tagállami szinten alkalmazkodjunk az új nemzetközi kívásoknak. El kell ismernünk azokat a termékeket, amelyek jogszerűen kereskedelmi forgalomba kerültek a tagállamokban. Az Európai Bizottság pedig a kompromisszumot nagyon jó szemmel követi nyomon, amely kialakulóban van az Európai Parlament és a tanács között 2011. júliusára Hét további témában fogunk újabb javaslatokat tenni, és ez történik majd decemberig is. Ez folytatódik. Ezeket a javaslatokat annak a harmonizációs megközelítésnek a fényében kell megvizsgálni, amelyet a jogalkotási eljárás keretében terjesztettünk elő. Ezekre még visszatérünk április végéig, és adott esetben egy jogalkotási javaslatot fogunk tenni összehangban a smart jogalkotással. Ms. Comey, you have the floor. Komi asszony, öné a szó. Sí. Offro il mio pieno sostegno alla posizione espressa dalla relazione. Köszönöm szépen. Támogatom a jelentéstevő asszony által megfogalmazott álláspontot, ami pedig a bizottságnak az álláspontját illeti a nyolc irányelvvel kapcsolatosan. Úgy vélem, hogy van lehetőség arra, hogy a tagállamok kellő időt kapjanak arra, hogy megvizsgálják, hogy milyen hatása lesz a keretirányázatnak a hatályon kívül helyezésének. Azt hiszem, erre ez szükség lenne. Egyetértek ugyanakkor azokkal az általános célkitűzésekkel, amelyek megfogalmazódnak, az egyszerűsítés, úgy, ahogy a Lisszaboni stratégiában szerepel, de az is nagyon fontos, hogy a tagállamok elő idővel rendelkezzenek a hoz, hogy átvizsgálják, megvizsgálják, hogy a hatályon kívül helyezésnek milyen hatása lesz. Ugyanis le kell kerülni a jogi bizonytalanságot. Ha ez következne ugyanis be, akkor azok az aggályok, amelyeket a tagállamok megfogalmaztak, valósá válnának, nevezetesen nem lenne kellő ideje a tagállamoknak arra, hogy a jogalkotási űrt ki tudják tölteni. Ez az egy jó kompromisszumra van szükség a hatályon kívülhelyezés tekintetében és az új jogalkotási eszköznek a felállítása között. Azok a kritikák, amelyek megfogalmaztak a tagállamokban, azt hiszem helyén valóak voltak. Köszönjük, Gebhardt asszony következik. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos úr. Köszönöm Gerber asszonynak is a kollegiális együttműködést. A frakcióm nevében azt tudom elmondani, hogy én nem vagyok olyan euforikus állapotban, mint egyesek az irányelvek megszüntetése kapcsán, mert valóban van egy-két néhány elavult mérőeszköz, amelyet már fölösleges szabályozni, de a viták során kiderült számomra, és ahogy ön is mondja, a az ördög a részletekben búvik meg, és sok nehézség lesz ezek megszüntetésével, és nem biztos, hogy ez itt a helyes út. A frakcióm ugye megszavazza ezt a kompromisszumot, mert garanciát kaptunk a bizottságtól arra vonatkozóan, hogy felülvizsgálják majd még a végrehajthatóságát. Az MID irányelvtől is sok minden függ, hogy mit vesznek át ebbe, mi az ahol ez elkerülhetetlen, és gondolom a bizottság ezt a munkát, ha komolyan végzi, akkor ez működni is fog így. Ilyen feltételek és garanciák mellett mondunk igent, szóval fogadjuk el a kompromisszumot, noha pontosan tudjuk, hogy itt még sok részletkérdést meg kell vizsgálni. A korrelációs táblázatok kapcsán most, hogy mi azt mondtuk, hogy elfogadjuk ezt a puha megfogalmazást, amely ebben a szövegben szerepel, ez azt is jelenti, hogy ez az utolsó alkalom, amikor ebbe belemegyünk, mert számunkra az a fontos, hogy ha új európai jog születik, és ehhez a tagállamok hozzájárultak, akkor azt végre kell hajtani. És úgy kell végrehajtani, hogy az értelmük, az érdemi lényegük megmaradjon. Ezt csak jó információ áramlás esetén lehet ellenőrizni, és ehhez a korrelációs táblázatok jó segítséget nyújtottak. Köszönöm. Thank, thank you. Köszönöm szépen, Buszoly képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek és más kollégáknak is, akik hozzájárultak ehhez az anyaghoz. Az elején úgy tűnt, hogy ez egy nagyon technikai jellegű dosszié lesz, a folyamat végén azonban kiderült, hogy a politikai döntéshozatal erre megoldást tud találni. Nagyon fontos, hogy azok a mérésre vonatkozó e, irányelvek, amelyek már nem e, felelnek meg a nemzetközi standardoknak, kiiktatásra kerüljenek. Nagyon fontos a szabad mozgás biztosítása, és ahol nincs e, szükség további szabályozásra, úgy a tagországoknak kell a technikai jelle, jellegű adaptációkat megvalósítani. Nem szabad, hogy ez akadályokat jelentsen sem adminisztratív szempontból, sem technikai szempontból. Nagyon fontos, hogy a régi irányelvek és az új irányelvek, a 2004-es irányelv között szakadék feszüljön. Az első olvasatban elfogadott jelentés az irányelv hatályon kívül helyezésére vonatkozik, az általános mérésügyi eh, irányelvre is. A tagországoknak több idejük van így utána járni annak, hogy eh, a hatályon kívül helyezés jogi bizonytalanságokat vet el fel. A bizottság értékelni fogja majd azt, hogy a mérésügyi eh, irányelveket milyen hatályon belül kell alkalmazni. A korrelációs táblázatokra vonatkozva, Alde jelentés tevőként azt javaslom, hogy állapodjunk meg a tanácsal első olvasatban. Köszönöm Rüle asszonynak adom meg a szót másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek és az árnyék tevőknek. Nagyon rövidre tudom fogni a mondandómat. A frakciónk a kompromisszumot természetesen támogatni fogja, de abból indulunk ki, hogy az MIDK tekintésénél a bizottság kritikus magatartást tanúsít majd, és természetesen támogatjuk azt, hogy a korrelációs táblázatoknál kialakított kompromisszum megmaradjon, de ez egy átmeneti jellegű kompromisszum legyen, és a jövőben a tanácsnak erőteljesebben kell reagálnia. Nem vagyunk hajlandóak további engedményeket tenni, hiszen a tagországokat is ellenőrizni kell, és ehhez sürgősen szükség van a korrelációs táblázatokra. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kozusnik képviselőnek adom meg a szót két percben. Pane komisszázi, já osobně jsem... Elnök úr, biztos úr, személy szerint támogattam a az Európai Bizottság javaslatát a hatályon kívül helyezésre 8 irányelv esetében. Úgy vélem, hogy ez egyszerűbbé teheti az európai szabályzás, a better regulation a jobb jogalkotás biztosíthatja. Azt hiszem, hogy nagyon pontosan kell ugyanakkor fogalmaznunk. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen hatása lesz ennek az intézkedésnek az egyéb instrumentumokra és a nemzetközi szabványokra mindenképpen ott kell alkalmazni az ilyen megoldásokat, ahol nagyobb hatékonyságot hoz. Az önkéntesség is rendkívül fontos, a kölcsönös elismerésnek a megoldása is, a nemzetközi szabványoknak az alapját figyelembe véve. Ugyanakkor sajnálom az, hogy a liberális és rendkívüli megközelítés nem került kellő támogatásra, és inkább a konzervatív megoldás, amelyik előtérbe került. A jelentéstevőnek ugyanakkor hatalmas köszönetet szeretnék mondani, hogy a kompromisszumokra törekedett, és személy szerint is nagy lelkesedéssel lépett fel, ezért sikerült ezt a tervezetet keresztül vinnie, úgy, ahogy az eredetnek tervezetett. Elnök Rossi úrnak adom meg a szót két percben. Köszönöm szépen, kedves elnök úr, kedves kollégák, a mérésügyel foglalkozunk. Egy nagyon szakmai, technikai szabályról van itt szó, amelyet most már több hónapja vizsgálunk. Nem igazán volt akadálya bizottságban, az illetékes bizottságban úgy értem, nem gond, ö, ö, okozott gondot az ezen való munkaködést. A 27 tagállam a tanácsban meg tudott állapodni, de nehezen tudott megállapodni ugyanakkor a megfeleltetési táblázatban, ezért húzódott el a folyamat. Ez az intézkedés sor most előhozza a hatálytalanítását a korábbi nyolc irányelvnek. Ugyanakkor kritikai élésű meg megfigyeléseket is szeretnék megfogalmazni az mérőügyi eszközökkel kapcsolatosan nagyon távol áll ez a törekvés attól, amit elvárnak a polgárok, illetve a vállalkozások nagyon sokan fenntartással bírnak a tekintetben, hogy a tagállamok nem leszek képesek alkalmazkodni. Az európai vállalkozásoknak egy önálló rendszerük van, és azt hiszem, hogy felesleges arra gondolnunk, hogy katasztrófához vezetni az határtalanítás. Ugyanakkor a jogalkotási űr zavart okozhat a vállalkozások számára, mert hogy a szabályokban rengeteg van, nagyon sajátosan épülnek egymásra, éppen ezért az egyes új borulhat a piacon. A vállalkozások a nehézségek ellenére tovább tevékenykednek a területüken, de nem szabad az, hogy túlságosan nagy pazarlásra kerüljön sor, és túlságosan nagy bürokrácia üsse fel a fejét. Megállapodásokat kell kötni a különböző európai intézmények között, a politikai tizeteteseket felülkörekedve. Elnök, köszönöm szépen, Rojtov asszonynak adom meg a szót két percben. kedves kollégák, a hajtatárnyoság keret irány elvnek egy politikai érdekes kérdés, de nem csak erről van szó, hanem arról, hogy a szubszidiásnak az alapelvét alkalmazzuk, és a jobb jogalkotást valósítjuk meg. Léteznek nemzetközi megállapodások, amelyek reagálnak a globalizációra, a kutatásnak az új fejleményeire és a kereskedelmi szabad forgalomra. Úgy vélem, hogy fontos az a megközelítés, amelyet a jelentéstevő fogalmazott meg, és amelyel támogatja az Európai Bizottságnak a törekvését, hogy hajtállam kívül helyezze a keret irányelvet. Ugyanakkor időre van szükség a hatóságok számára a tagállamokban, hogy mérésügyi kompetenciák információkat figyelembe véve idejük legyen arra, hogy felmérjék, milyen hatása lesz a hatályon kívül helyezésnek a nemzeti jogalkotási eszközöknek. Ugyanakkor mindez összefüggésbe hozzandó az egyéb irányelvekkel is. Felmerül az a kérdés, hogy a kölcsönös elme, elismerés elegendő-e, nem fogja-e az új fejlemény a jog bizonytalanságot előidézni. Meglep az, hogy a tagállamok inkább a harmonizáció mellett voksolnak. A jelentéstevőnek ugyanakkor gratulációt szeretnék mondani, teljes támogatását élvezi az IMCO szakbizottságnak, és kompromisszumot sikerül kialakítani a tanácssal is. Harbour úr következik. A bizottság elnöke. Elnök úr, én is csatlakozom a gratulációkhoz. A belső piaci bizottság valóban komoly munkát végzett. Amikor a szerző elkezdte a munkát a jelentésen, a tavalyi választások után hamarosan, mindannyian éreztük azt, hogy egy egyszerűnek tűnő bizottsági javaslatból milyen bonyolult szöveg jön, hogyha érdemben akarunk vele foglalkozni. Ennek ellenére gyorsan megírtuk ezt a szöveget. A felhasznált idő a probléma bonyolultsága ellenére azt mutatja, hogy a dereguláció valóban szívügyünk, ugyanakkor nem mindig olyan könnyű, mint ahogy az tűnik. Könnyű ezt megírni, de a valós világban mindig vannak olyanok, és jogosan, akik meg akarják tartani a szabályozásokat. A tanácsban több tagállam is jelezte, hogy ez neki gondot okoz, mert a hajók méretének mére mérése, vagy a gumiabancsok nyomásának mérése konkrétan gondot okozott. Okozna, ha nem lenne erre vonatkozó szabályozás. Néhány hónapon belül azonban megszületik a friss, új, modern, alternatív szabályozás, és remélhetőleg a joghézag így betömődik. A bizottság minimum, hogy elvégezteti a dereguláció esetén a hatás elemzést, és ezt sokkal jobban figyelembe kéne vennie, mielőtt előjön a következő javaslatával. Én örülnék, ha erre több időnk lenne, és nekünk is több időnk lett volna, de úgy gondolom, hogy a rövid idő ellenére azért minőségi munkát végeztük, csak le kell vonni a tanulságokat. Most a spontán felszólásokon belül Kelly úr kap szót. Parancsoljon! I too welcome Euh, Én is üdvözlöm a jelentéstevő javaslatait. Ma az emberek közötti interakció, összefüggés egyre több és sokfélébb, ezért a harmonizáció a mérőműszerek területén nyilván üdvözlendő, Üdvözlöm a metodológiára vonatkozó javaslatokat és a bürokrácia csökkentési tervet és a 25%-os csökkentést. Hazámban sem könnyű átállni a régi ö, dolgokra az újakra, mint amikor a pénzt ugye megreformálták nálunk, akkor nem volt könnyű a shillingről átállni a penire, a mérföldről a kilométerre. Tehát sokaknak sokféle kötődése van a régihez, de ezzel együtt ez a jó irány. Köszönöm, hogy vállalták ennek az ázsióját. Biztos úr, akkor most a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönetet mondanék egyből valamennyi hozzászólónak. A hozzászólások jól mutatták, hogy nagy az érdeklődés a jogalkotás egyszerűsítése iránt. Ezúttal is szeretnék kiemelni egy dolgot. Nevezetesen azt, hogy ez a javaslat egyszerűsíti a helyzetét a fogyasztóknak, a közigazgatási szerveknek, a vállalkozásoknak. Gebhard asszonynak pedig azt válaszolnám, hogy az Európai Bizottság kész elvégezni valamennyi ellenzést azért, hogy megvizsgálja, hogy mi szól a harmonizáció mellett, mindez 2011 áprilisára Rossi úrnak pedig azt válaszolnám, ha bár ő elment, úgy látom, Rossi úr kritizálta az Európai Bizottságot. Akkor, amikor bírálatokat fogalmazunk meg, azt hiszem, hogy illene meghallgatni a válaszokat is, de zárójelbe jegyeztem ezt csak meg. Tehát ami a parlament, a bizottság és a a kapcsolatát illeti, a 25-ös cikkét figyelembe véve a 2004-22-es irányelvnek megfogalmazódik abban az, hogy az irányelvnek a végrehajtásáról elemzés szóljon, él készüljön, és hogy erről tájékoztatást kapjon a parlament. Ezt meg fogjuk tenni, úgyhogy ez a nyilatkozatom köszönetet mondanék elnök úrnak, a képviselő hölgyeknek és uraknak, ami pedig a megfeleltetési táblázatot illeti, az Európai Bizottság teljes mértékben egyetért az Európai Parlamenttel. Lász Gerber asszony, akkor most végül öné a szó. Köszönöm a kollégáknak a sok gratulációt és a sok érdemi hozzászólást ma este, a holnapi szavazással, szavazással kapcsolatban pedig ö, sok várakozással nézek elébe, különösen annak a tükrében, hogy a bizottság megígérte, hogy áprilisban előjön az új szabályozással, és addig megvizsgálja, hogy részletkérdésekben át lehet -e emelni dolgokat az újba. Komi asszony utalt arra, hogy a jogi vákumot el kell kerülni. Ez nagyon fontos szempont. Remélem ez működni fog. Ugyanakkor fontosnak tartom megemlíteni, hogy a tagállamoknak kötelességük lesz majd indokolni, hogy egyes részeit a régi szabályozásnak miért kívánják megtartani, átvinni az új európai szabályozásba, ez nem történhet automatikusan az internetes konzultációs oldalra rámentem, amely szeptembertől novemberig nyílik majd meg a nyilvánosság számára 2011-ben. Örülök annak, hogy ez készül, mert az új irányelv kapcsán szükséges lesz valóban a mérő eszközök kapcsán a feedback. Az alkoholométer kapcsán például több szervezet azt mondta, hogy ezt ilyesmit már nem is használnak manapság. Ha valóban meg akarjuk közelíteni a 2012-re kitűzött 25%-os bürokrácia csökkentési tervhez, akkor nekünk parlamentnek néha lépnünk kell, és szerintem meg kell szüntetni a korrelációs táblázatokat is, eleve egy kompromisszum ról van most csak szó, de a jövőben a tagállamoktól nem ilyesmit kell követelni, hanem majd egy egységes szabályozás alapján történő beszámolásra kell őket rávenni. Köszönöm szépen, kollégák, köszönöm biztos úr. Ezzel lezárom a vitát, és holnap kerül sor a szavazásra. A következő napi rendi pont